mértékben az emberi jogok elvének tiszteletben tartása keretei között végezzük. Köszönöm szépen. Biztos asszony, a vitát lezárom. Holnap 12 órakor lesz szavazás erről a jelentésről. we can continue with other point of our... Folytatjuk a munkát a napi rendünkkel. Egy jelentés következik, amit Száfi kolléganő készített a fejlődő országok számára a növekedés motorját jelentő kereskedelem és beruházás. Az első maga a raportőr Száfi kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák, szeretnék először is köszönetet mondani Svensson kollégának. Nagyon jó volt az együttműködésünk és a két illetékes szakbizottság esetében közösek voltak a céljaink itt a parlamenti munka során, és úgy gondolom, hogy egész jó eredményt értünk el. Szeretnék köszönetet mondani a nemzetközi kereskedelmi kollégáknak is, konkrétan az árnyék előadónak. Ebben a szakbizottságban hagyományosan úgy gondoljuk, hogy az európai kereskedelmi politika egy fejlődési elem az Európai Uniós eszközökről van szó általában az általános preferenciákról, aszimmetrikus kereskedelmi megállapodásokról, de plusz innovatív javaslatokat is szeretnénk felállítani, hiszen meg kell, hogy feleljünk az új igényeknek. Konkrétan a finanszírozásról van szó, és miért is. A válság idején a minden költségvetésnek problémás a helyzete, és a fejlődési sor sokszor áldozata a költségvetési csökkentéseknek. Újfajta mm, partnerségi finanszírozást kell kialakítani, például a háromoldalú észak-dél-dél megállapodásokra gondolok, aztán bizonyos témáknak, például kereskedelemnek vagy technikának előnyt kell biztosítani. Meg kell vizsgálni a hatékonyságot. A múlt héten voltam egy déli gazdasági szakértői ülésen, akik azt mondják, hogy rendelkezésre áll a pénz, de rosszul használjuk föl. Ezért a kritériumokat és a módszereket módosítani kell. Ez az első pontja a jelentésemnek. A kedvezményezett országoknak is meg kell, hogy fogalmazniuk a szükségeiket, az igényeiket és a fejlesztési szakpolitikájukat. Az Európai Uniónak is olyan támogatást kell javasolniuk, amely megfelelő szintet támogat multilaterális módon például akár csak a piacszervezéseket támogathassa, vagy pedig regionális szinten. A vétózval csatlakozása kevésbé fejlődő országok esetében. Hogyan tudnak a nemzetközi kereskedelemből előnyt szerezni, hogyha egy, ha félre vannak állítani? Technikai támogatásra van szükség az Európai Unió részéről. A szakértőik már vannak, az Európai Bizottság főigazgatóságában a, megvannak a megfelelő emberek. A tárgyalások során olyan feltételeket kell kialakítani, hogy gyorsan lehessen előre haladni. A másik megjegyzésem, és az Európai Uniónak itt nagyon föl kell használnia minden nyomását a WTO-nál, hogy le kell zárni a megállapodáshoz, szerződés megállapodáshoz szóló tárgyalásokat, méghozzá a vámkedvezményekről. A Bali konferencia évvégén egy jó lehetőséget nyújt mindenre, és remélem, hogy az Európai Parlament delegációja, amely részt fogott venni, remélem, hogy nyomást fog gyakorolni azért, hogy el tudjuk érni ezeket a célokat. Regionális cél eh, szinten a kereskedelmi integráció a legfőbb javaslatom, és eh, megfogalmazom, hogy az Európai Uniónak mit kell tennie a származási szabályok témájában, és eh, továbbra is rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a végrehajtás hogyan történik ezen szabályok esetében. Sajnálosan meg kell, hogy állapodsam, hogy sok partnerország nem ratifikálta a megállapodásokat. A bizottság és az Európai Uniós delegációknak együtt kell dolgozniuk a partnerekkel, hogy javítani lehessen és ki lehessen terjeszteni a végrehajtást, és megfelelő hatékonysággal működhessenek ezek az intézkedések pontosítani kell a millenáriumi célokat, 2015 utánra vonatkozóan meg kell fogalmazni, együtt kell dolgoznunk mindannyiunknak ezeken a témákon. Köszönöm szépen, Szelfi asszony! Most pedig megadom a szót a kegyfi eljárás keretében hozzászólóknak. Kelly úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy amiket hallottunk kommentárként, az nagyon érdekes volt, és Hogyha összefoglaljuk, akkor azt kell tennünk, hogy áttérünk a segítségnyújtástól a kereskedelemre, a szó változik, a világ változik, egyre több potenciáljuk van a fejlődő országoknak nem adni kell egyszerűen segélyt, hanem olyas valamit kell biztosítani, amiből a jövőben is profitálnak. És itt a civil szervezetek kérdése is felmerül. Itt van dolgunk bőven, mennyire hatékonyak ezek a civil szervezetek viszont, hogy a jövőben tényleg képesek legyenek itt segíteni. Az Európai Bizottságnak egy hatásvizsgálatot kéne készíteni a civil szervezetek finanszírozásáról, és hogyan tudjuk őket még hatékonyabbá, még inkább felelősségteljesíteni a jövő szempontjából és itt nem csak, nem csak a fejlődő országokat kell vizsgálni, hanem a fejlett országokat is, hogy mit tehetnek a maguk oldalán. Mikolásik óra következő. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt biztos asszony, képviselőtársaim. Az európai Unió kereskedelmi politikája természetesen összefügg a más területeken alkalmazott szabályokkal, amiket itt az Európai Unióban dolgozunk ki, ahol hatáskörrel rendelkezünk. Azok a célok, amelyeket itt megfogalmaztunk az Európai Unió alapvető dokumentumaiban, ezeket csak akkor tudjuk elérni, hogyha e, egységesen lépünk fel, és ehhez szükség van egy bizonyos pozícióban a világban, és egy morális felelősségvállalásra is. Igenis köt kötelességünk, hogy igyekezzünk minden nemű hozzáférhető finanszírozást megadni a fejlődő országoknak. Azt gondolom, hogy ez az állásfoglalás nagyon fontos, amit kidolgozott a képviselő. Itt mi sikerül egyértelműbbé tenni az álláspontunkat, egyértelmű jelzést küldeni, hogy kitartunk a kohézió és a támogatás alapvető elvei mellett, és ki kell tartani a fejlődő országok integrációja mellett a kereskedelembe. Keller kolléga a következő. Hogyha a fejlődő országokkal való kereskedelemről beszélünk, akkor biztosítanunk kell folyamatosan, hogy a fejlesztési célok és elsősorban a szegénység leküzdése legyen a középpontban. Erre kötelez minket a Lisszaboni szerződés is ennek megvalósítása érdekében kötelező érvényű vállalati szabályokra van szükségünk, hogy ők a szociális felelősségvállalás területén elköteleződjenek. Felszólítom a bizottságot arra, hogy Zaifi asszony jelentését tegye magáévá, és kritikusan, alaposan foglalkozzon a gazdasági partnerségi egyezmények kérdésével, és nézze meg, hogy valóban ezek szolgálják-e a fejlődő országoknak eh, az érdekeit, és nem esnek le a szekérről ezek az országok. Több politikai koherenciára van szükségünk a fejlesztés területén. Nem szabad bármilyen politikára valamivel való koherenciára törekedni, hanem egy olyan koherenciára kell törekedni, amelynek középpontjában a fejlődés és a szegénység leküzdése áll. Ezt kívánja meg a Lisszaboni szerződés. Itt az Európai Unióban mi parlamentként is ezt kívánjuk megvalósítani. Gratulálok az előadónak. No, Mr. Ferreira. Köszönöm szépen, Ferreira úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, az Európai Unió kereskedelmi politikája és fejlesztési politikája a fejlődő országokban igenis következményekkel jár, eredményeket is sikerült elérni, de ezt még alaposabban meg kell vizsgálni, hogy milyenek is ezek a eredmények. Ezek az országok továbbra is periferikus szerepet játszanak a világkereskedelemben, egyre inkább a külföldi beruházásoktól függenek, ami azt jelenti, hogy már nem is teljesen szuverének ezekben a kérdésekben, hiszen saját fejlesztési projekteket nem tudnak kidolgozni. Az úgynevezett beruházási megállapodások elakadnak, másrészt, másrészt pedig elfolytják a helyi emberek érdekképviseletét, és kezdeményező készségét a külföldi beruházók érdekében. Nagyon fontos, hogy megszabaduljanak az emberek ezen túlzott hatalomtól, amelyet rájuk kényszerítenek, hiszen képessé kell tenni őket arra, hogy önmagukról döntsenek, akár az államosítás is szoba jöhet. Az együttműködést erősíteni kell a közösségek keretei között. Bajszeszkó asszony a következő. az Európai Unió és a tagállamok a legfőbb donorok az Aid for Trade témában a világ szintjén. Sajnos nincs nemzetközi koordináció a befektetési politikák területén. A WTO vezető szerepet kellene, hogy játszon ebben a témában. Egyetértek azzal, hogy az Aid for Trade keretében az Európai Unió által biztosított támogatást olyan országok kell, hogy kapják, amelyek a leginkább szükséget szenvednek, konkrétan a legkevésbé fejlett országok és az alacsony jövedelmű országokról van szó. Ugyanakkor a szegénység csökkentésével kapcsolatos célok esetében az Európai Unió erőfeszítései nem elégségesek. A gazdag államok nagyobb mértékben részt kell, hogy vállaljanak ezekben a kezdeményezésekben. A BRICS országok vállalása a fejlesztés területén nagyon fontos. Köszönöm. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Utolsó hozzászóló a mai vitánkban, Krusz biztos asszony. Uh, all... Mindenek előtt köszönetet mondok uh, a szakbizottságnak és Szájfi előadóasszonynak az elvégzett munkáért, hiszen egy átfogó jelentést készített, akik a DEVE jelentés kapcsolatban el kell, hogy mondjam, de Hucht biztos úr nem tud jelen amit nagyon sajnál, pedig számára ez rendkívüli fontossággal bír. Azok, akik az INTA tagjai még emlékeznek, nyilvánvalóan, hogy a bizottság mandátuma külön foglalkozik a fejlesztéssel, és már egy korábbi közleményében is kitért a fejlesztés és a támogatások, illetve a kereskedelmi összek kapcsolására. Természetesen szükség van egy ilyen jelentésre, és látni kell azt, hogy az EU-nak a kereskedelmi eszközt fel kell használni arra, hogy szembenézzen a globális realitásokkal. Támogatni kell azon országokat, amelyek távol vannak vagy alulfejlettek. Ez természetesen szükségessé teszi, hogy egy megfelelő mixet alkalmazzunk a globális hoz jobban alkalmazunk, hogy ők hol jobban hozzá tudjanak férni ezen piacokhoz. Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságként önök vannak az élvonalában ennek a területnek, hogyha a bizottság új feladatokat készít el, új javaslatokat készít. Egy sor ratifikálásra számolunk a kereskedelmi megállapodások esetében a következő időszakban. Láthatják, hogy a fenntartható fejlődés és a fenntarthatósága az, amit szem előtt tartunk számos területen, megfelelő emberi, szociális jogokat és környezeti jogokat is mindenképpen be akarunk tartatni, amikor megállapodást kötünk a kereskedelem területén. Természetesen további szükségre, további munkára is szükség van a parlamenti választások előtt. A bizottság idén a fejlődő országokkal kapcsolatban biztosítani akarja, hogy a WTO decemberi miniszteri konferenciáján újra eredményeket sikerül elérjen a WTO keretei között a legszegényebb országok érdekében. Egy multilaterális sokoldalú megállapodást akarunk itt elindítani. Eh, természetesen szükség van a megfelelő egyszerűsítésekre is, és eh, megfelelő látható eredményeket kell elérni, méghozzá rövid távon belül. Természetesen ambicionálni fogjuk ezt a további munkát is, és eh, a globális kereskedelem egy területe annak, ahogyan segíteni tudunk a fejlődő országoknak, az eredet szabályozás, a származás, stb mindenhol a hardware esetén javítanunk kell, és a felzárkóztatáshoz új lehetőségeket kell keresni a globális kereskedelemben. A az ön jelentése is hangsúlyozza az országok jelentőségét és felelősségét. Hogyha megfelelő segítséget kívánunk nyújtani, akkor meg kell állapítani, milyen prioritásokat támogatunk, amikor az EU programjairól beszélünk. A, a, ide tartozik, a, ha pedig a, a kereskedelmi könnyítésekről beszélünk, itt számos lehetőségünk van például az infrastruktúrális segítségnyújtásban is. Mindenképpen fontos idén még, hogy egy bizottsági javaslat szülessen egy átfogó EU kezdeményezésre nézve. Kedves kollégák, hogyha a kezdeményezéssel dolgozunk, azt gondolom, hogy egy észszerű és hatékony javaslat, amit megszületett, és mi is továbbra is ezen a területen fogunk dolgozni. Mi szeretnénk, hogyha a potenciálunkat tovább fejlesztenénk és felhasználnánk. Ehhez szükség van természetesen a nyilvánosság előtti konzultációra, és ami nemrég indult el, és júniusban fejeződik majd be. Hm, természetesen a parlament és a közvélemény véleménye nagy súlyt kap a munkánkban. Köszönöm szépen. Biztos asszony, ezzel lezárjuk a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. Hölgyem és Uraim, a holnap 2013 mm, április 16-án 9-től 2 óráig dolgozunk, és a délutáni ülésre sor kerül.